Colleghi, possiamo iniziare che già siamo in ritardo. E... Kedves kollégák, kicsit késésben vagyunk, kezdjük el az ülést. Grazie. Allora, eh, si è... Nos, éppen most folytattuk le a koordinátori ülést. Sajnálom, hogy kicsit elhúzódott. Az ülés során Kedves kolléga, kérem, kérem, foglaljanak helyet. Tehát a következőt döntöttük el. A parti törvényhez, a Leide Kostászhoz való kérdéssel kapcsolatban megkértük a jogi szolgálatot, hogy állást foglaljanak. Javaslatok is születtek azokat aztán majd ellenőrzi a szakbizottság. Tehát szintén a koordinátorok ülésén megkezdtük a vitát azzal kapcsolatban, hogy egyes jelentéseket, véleményeket hogyan osszunk ki, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak, azonban a döntéseket, a végső döntést a következő koordinátorok ülésére halasztottuk el. Az egyetlen gondolat, amelyet meghatároztunk, az az volt, hogy talán most először a dehont rendszert fogjuk alkalmazni a szakbizottságunk életében először. Azután egyhangulag elfogadtuk a szóbeli kérdést, a négy hét 3 per 08-as petícióval kapcsolatban. Klein úr petíciójáról van szó, amelyről döntöttünk, tehát ilyen döntést hoztunk, és ebben az értelemben is fogunk eljárni. Azzal a hipotézissel kapcsolatban, hogy egy állásfoglalási tervezettel lépünk elé a plenárisra, az Izrael-Európai Uniós megállapodás kapcsán. A döntést a következő ülésre halasztottuk, mert eh, itt is a tematikát még eh, meg kell közelebbről vizsgálnunk. És végül a renden egy apró változtatást tettünk a következő ülésre vonatkozólag, miszerint a koordinátorok ülését a szakbizottsági munka első napjának végére fogjuk inkább tenni, és ne az utolsó nap elejére, mert ezzel gyakran, hogyha elhúzódik a koordinátorok ülése, akkor a szakbizottsági munkára, a rovására megy. Nos, akkor ezzel most rá is térnék a következő napi rendi pontunkra, amely pedig, amennyiben nincsenek más hozzászólások, Szeretném a jelenlévő román hatóságokat üdvözölni, illetve a román állampolgárokat, és ezzel a 17-es napirendi ponthoz érkeztünk el, ez pedig a 733 per 2010-es, illetve a 1235 per 2010-es petícióról lesz szó. Ezeket közösen fogjuk tárgyalni. Most megadom a szót Kriszti Godunáknak, aki a petíció beterjesztője. Stimată doamnă președinte, stimați europarlament. Tisztelt elnök asszony, Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Köszönetet szeretnék mondani a Román Demokratikus Szakszervezetek nevében, illetve a média szint nevében, hogy elfogadták, hogy foglalkoznak méghozzá sürgősséggel ezzel a két petícióval. Ez rendkívül fontos valamennyi román média számára az a döntés, amit önök meg fognak hozni ezzel a kapcsolatban, alapvetően fontos lesz. Ez fogja megmenteni a román demokráciát, és higgyék el, ez nem túlzás. Most szeretném elmondani, hogy milyen mandátumot kaptam a Cseszedé Szövetségtől, ennek a szakszervezeti konfederációnak a nevében, és 600 ezer tagja nevében kaptam mandátumomat, valamint van még 9 ezer tagja a média szint román újságíró szakszervezetnek. Ezzel a mandátummal azt kérik tőlem, hogy ne jöjjön létre precedens hogy ne úgy intézzük a dolgokat, hogy a román újságírókat terroristaként kezelhessék hogy ne legyen ö, semmiféle félreértés a jogszöveggel, amit 20, június, 2010. június 23-án nyújtottak be. A román legfelsőbb ö, tanács a nemzetvédelem érdekében a következő nemzeti védelmi stratégiát fogalmazta meg. Hogy nem mondják azt, hogy nem is tudjuk, hogy miről van szó. Tízes bekezdés, hatos pont, a pontosítás összeszervezett sajtókampány az állam lejáratására hamis információkkal, valamint az a benyomás, hogy a média csoportok nyomást gyakorolnak azért, hogy gazdasági előnyökhöz jussanak. Mindez egy olyan elem, ami a román államot sebezhetővé teszi. A 20 szak, szakmai szervezet szerint, román szakmai szervezet szerint, az Európai Újságíró Szövetség, a Nemzetközi Újságíró Szövetség szerint, valamint az igazságügyi biztos szerint, Vivian Redding szerint, és más európai képviselők szerint, és más személyek szerint, akiket most nem említetek meg. Ez a mondat amit bevettek egy ilyen fontos dokumentumban, ami egy ország védelmi stratégiáját fogalmazza meg, ez a szólásszabadságot sérti. A román állami hatóságok valószínűleg azt fogják mondani, hogy mi nem értjük, hogy miről is van szó. Lehet, hogy azt mondják, hogy nem jól értelmezzük ezeket a mondatokat lehet, hogy nem csak Romániában, más országban is a világon. A sajtókampányok azok mindig megrendelésre történnek. Tehát mondjuk a dohányzás elleni kampány, a szegénység elleni kampány. Nyilvánvaló, hogy a hatóságok, az elnökség vagy a parlament is kritizálásra kerülhet egy, ilyen kampány során. Tehát igazságtalan, hogy nem kritizálhatunk a jövőben, és ha amennyiben ezt tesszük, akkor terroristaként kezelnek bennünket. Azért ezt a nagyon erős kifejezést használom, mert a nemzeti biztonsági rendelkezés drasztikus intézkedéseket lehelyez kilátásba. Az újságírókat öt év börtönbüntetésre lehet ítélni, lehallgatás alkalmazható velük szemben, amennyiben külön engedélyt adnak. Tehát itt nagyon nagy súlyos visszaélések előtt nyílnak meg a kapuk. Ezért mondjuk azt, hogy a sajtószabadságot veszélyezteti, tehát az Európai Alapjogi Karta 11. cikke kerül megsértésre, valamint az Európai Emberi Jogi Nyilatkozat 10-es pontja, valamint az Európa Tanács nyilatkozata, 1977-es nyilatkozata is megkérdőjeleződik ez ezzel. Úgy az emberi jogi bíróság azt mondja, hogy a tízes cikke nek azt mondja, hogy egy demokratikus államban a szólásszabadság alapvető jog. Így a bíróság elmondta, hogy a szólásszabadság nem csak a pozitív véleményekre vonatkozik, hanem a negatív véleményekre is ez a botrányt keltő, sokkoló vagy aggodalmat keltő eseményekre, hírekre is vonatkozik. Tehát az Európai Uniót szerződés, illetve az unióról működéséről szóló szerződés is ezzel megsértésre kerül. Tehát összegzésként azt kérjük Önöktől, hogy ne hozzanak létre precedenst a Románia esetével. Mi a petíció benyújtói között, mi nem azt akarjuk, hogy az állam elítélésre és szankcionálásra kerüljön. Mindenképpen már így is egy bizonyos büntetést szenvedünk el. Mi azt szeretnénk, hogy egy határozott üzenetet közvetítsenek a román hatóságok irányába, hogy a Nemzeti Védelmi Stratégiából ezt a rendelkezést vegyék ki, mert ez veszélyezteti a szólásszabadságot. És vannak egyéb dolgai, feladataink is. A két intézményt, a rádiót és a közszolgálati televíziót politika mentessé kellene tenni. Jobban tudjuk megvédeni valóban az újságírókat, és ne úgy legyen, hogy ez néhány napja történt a helyi ö, sajtóban. A ö, román sajtó vezetőjét meg támadták fizikailag. Tehát ezért kell nekünk egy valódi megoldás, hogy segíthessünk. Köszönjük szépen a figyelmüket, és átadom most kolléganőmnek a szót, aki az újságíró szövetséget képviseli. Prego. Márk Gruber, köszönöm szépen. Nos, az Európai Újságíró Szakszervezet gyakorlatilag az összes európai újságíró szervezetet magába tömöríti, és mi támogatjuk ezt a petíciót, ugyanis sajnos olyan eseményről van szó, amely igen komoly, hiszen itt a sajtószabadság ügyéről van szó Európában, és főként az új tagállamokra nézve. Miért is aggaszt minket ez a mostani eset? Egész egyszerűen azért, mert a tagállam, hogyha azt mondja, hogy a újságírók veszélyeztetik, nos hát ezzel az autócenzúrát, az öncenzúrát akarják megvalósítani, ami pedig nagyon veszélyes az európai tagállamokra nézve, illetve a sajtószabadságra nézve, és gyakorlatilag a jog szerint a bizonyítási teher megfordítása történik. Ki is az, akinek kockázatot kell vállalnia a tájékoztatással kapcsolatban? Vajon a politikusnak, vagy az újságírónak? Tehát itt, amikor ezt a terrorista cselekményként apostrofálják, az szerintem egészen aberáns. A egy ilyen általános értelmű szövegben, tehát semmi helye nincsen a sajtót ért támadásoknak. Éppen ezért a mi szervezetünk támogatja a petíciót, és az alapjogi karta 11. cikke alapján, amelyben benne van a sajtószabadság védelme is, az Európai Bizottsághoz fogunk fordulni. Ez nem csak Románia, hanem az összes tagállam ügye, ugyanis Románia nem az egyetlen olyan ország, ahol sajnos nyomás, gyakorod, nyomás történik az újságírókra, gondolok akár kereskedelmi jellegű nyomásra. Nagyon sok a politikai vagy kereskedelmi jellegű nyomás különböző tagállamokban is. Éppen ezért lenne nagyon fontos, hogy ezzel a problémával minél hamarabb, sőt most azonnal foglalkozunk. És végül azt szeretném még elmondani, hogy a helyzetet majd mélyebben megvizsgáljuk, főként a közép-kelet-európai kollégákra vonatkozó helyzetet, kiváltképpen Romániában, és januárban, 2011. januárjában el is fogunk látogatni az Európai Újságíró Szakszervezet nevében Romániába. Köszönöm szépen! És most megadom a szót a bizottság képviselőjének, Rodrigo Valeszternek. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottság tudatában van ennek a helyzetnek, és hogy mekkora aggodalmat váltott ki Romániában a civil társadalomban és a politikai elit körében. A bizottság védi az alapvető emberi jogokat, a vélemény szabad nyilvánítását is, de csak a kompetenciája körében. A Karta 51-es pontja szerint az intézmények és a testületek segítséget nyújthatnak de a tagállamoknak csak akkor, hogyha az európai közösségi jogot alkalmazzák. A jelenlegi helyzet azonban az, hogy Románia nem egy közösségi jogot vesz át a nemzeti joganyagába, és Romániának kell biztosítania, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát biztos, biztosítsák, és megfeleljenek a nemzetközi törvényeknek. Mindezt figyelembe véve a bizottság hangsúlyozza, hogy a média pluralizmus az egyik alapköve a demokratikus társadalomnak. Az újságírók védelme, az újságírók hírforrásainak védelme, a független média, a független szabályzó testületek mind szükségesek ahhoz, hogy szabadon lehessen véleményt nyilvánítani, mint ahogy azt Redding alelnök asszony is kin nyilvánította már. A sajtószabadság nem fenyegeti a nemzeti szabadságot, inkább biztosítja az európai alapjogokat. Köszönöm. Momento, kollega Bosszinár úr. Bosszinár úr, egy pillanat türelmet kérek. Először még megadnám a szót a román kormány képviselőjének, Valério Turkánnak. Mrs. President, distinguished Elnök asszony, az Európai Parlament tisztelt tagjai. Először is köszönetet szeretnék mondani minden képviselőnek, a szakbizottság tagjainak, hogy lehetőséget adnak a román hatóságoknak, hogy tisztázzák ezt a helyzetet. Két kérvény fekszik önök előtt, ez félrevezető információn alapszik. Én korábban újságíróként dolgoztam, most pedig a román elnök hivatalát képviselem. Bogdan Manoiu az európai ügyek minisztere is itt van velem ma. Ezek a petíciók nem tükrözik hülyen a valóságot a szövegükben. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért nem. Kérem, hagyj folytassam románul. Stimați membri ai Parlamentului European, stratégia națională... Hölgyeim és uraim, európai képviselők, a Nemzeti Védelmi Stratégia nem mondja sehol sem azt, hogy a médiák sebezhetőséget okozhatnak, és főként nem a nemzetbiztonságra nézve. Ez teljes mértékben elferdíti a dokumentumnak a szellemét, és félre akarják vezetni az Európai Parlament tagjait. A Nemzeti Védelmi Stratégia kizárólag a sajtókampányokra vonatkozik, abban az esetben, hogyha az, azok kiinduló információi hamis hamisak és hogyha a hatóságokat akarják lejáratni. Tehát nem általában vonatkozik a médiákra, ugye, hogy egyébként ez a szövegből is kitűnik. Nagyon nagy különbség van a között, hogy amit a panaszos benyújtott, és ami az eredeti dokumentumban van. Idézőjelbe tettek valamit a panaszosok, és nem magyarázzák el, hogy mi ez. Tehát pontosan arról van szó, hogy hozzátették, hogy a médiák sebezhetőséget képeznének a, az ország részére. Tehát de nem fogad, tudjuk elfogadni, hogy ilyen nyilvánvaló kisiklásai az általános szakmai szakmai etikában figyelembe vételre kerülhetnének legitimenek egy Európai Uniós tagállamban. Számos szakmai szervezet, román újságíró és mások is elmondták aggodalmukat a különböző sajtókampányok, illetve zsarolások miatt, amit úgy szerveztek meg, és az állampolgárok csak figyelői voltak ennek. Vannak egyes kampányok, amelyek kifejezetten támadó jellegűek és hamis állításokon indulnak, és az a céljuk, hogy az intézmények jó működését akadályozzák. Ezeket a sajtókampányokat olyan személyek indítják, akik gazdasági előnyhöz kívánnak jutni, vagy nyomást akarnak gyakorolni a döntéshozókra, azokra, akik jogalkotással foglalkoznak, vagy a politikát alakítják Romániában. Romániában számos ilyen ügy volt. Néhány hete az Audiovizuális Nemzeti Tanács szankcionált két tévécsatornát, mert megnevezte azokat az ügyészeket, akik vizsgálatot folytattak egyes személyek ellen, többek között az egyik tévécsatorna vezetője ellen is. De semmiféle korlátozó intézkedés nincs ebben a médiákra nézve. Ez egy általános dokumentum, és nem befolyásolja jelenleg érvényes jogszabályokat. Ezt egy elemzésnek kell tekinteni, egy rossz negatív jelenségelemzésnek, ami a demokrácia jó működését akadályozza Hogyha ezt kritizáljuk, akkor ez azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk a demokrácia és a nemzetbiztonság közötti kapcsolatot. 2009-ben az autovizuális tanács több szankcionáló ítéletet hozott azért, mert például ezek a csatornák nem adták meg a válaszadás jogát, vagy pedig megalapozatlanul vádaskodtak. Alapvetően állandóan két csatornáról van szó, amelyek rendszeresen lejárató kampányokat folytatnak. Még akkor is, hogyha ez nem igaz az egész román sajtóra, egy olyan jelenségről van szó, ami elharapódzásban van az elmúlt években. Két sajtókampány volt, amely, ezek olyan sajtókampányok, amiket nem lehet megengedni. Az e, veszélyeztetettségről szóló fejezet az nem a nemzetbiztonságra vonatkozik, csak néhány elem utal erre. Olyan sebezhetőségről van szó, amit politikai szinten azonosítottunk a román társadalomban általában. Tehát a sebezhetőség, mi általában Románia sebezhetősége, nem pedig nemzetbiztonsági sebezhetőség. 15 ilyen sebezhetőséget azonosítottunk be a társadalom szintjén. Intézmények működése ide tartozik, többek között korlátozott adminisztratív képességek, vagy pedig a régiók közötti fejlődési különbségek. Ebben érintettek politikai pártok, például a túlpolitizálása bizonyos intézményeknek. Egyetlen egy pontja utal a 15 pontnak a sajtókampányokra, a szervezett sajtókampányokra. A Nemzeti Védelmi Stratégia nincs ellentmondásban a román alkotmányjal, amelyik azt mondja, hogy a média információknak, független attól, hogy állami vagy magáninformáció, korrekt információkat kell, hogy közvetítsenek, és nincsen szó semmiféle sajtószabadság elleni támadásról, és nincsen arról szó, hogy a médiákat ö, ö, bírálnák. Mindezek a nyilatkozatok nem ö, eredményeznek egészséges vitát. Természetesen úgy kritizálni, hogy érvek nélkül tesszük ezt, az semmiképpen sem lehet jogos. Még akkor sem, hogyha esetleg indokolt lehet. De pontos elemeket kell felsorolni, hogyha az Európai Parlament elé terjesztünk egy petíciót. A Romániában lehet szabadon kritizálni és véleményt nyilvánítani. A sajtónak megvan a saját szabályozása, és a nemzeti védelmi stratégia csak egy jogi intézkedést helyez kilátásba, ami adott esetben veszélyeztetheti az újságírók szabadságát. A sajtónak megvan a saját szabadsága, ez nem jelenti azt, hogy politikai szinten nem lehet megállapításokat tenni. Egy olyan politikai, demokratikus helyzetben, ahol a sajtó is van, vannak negatív jelenségek, amelyek időnként meghamisítják a politikai vitát és a demokratikus folyamatot csorbítják. Egy ilyen bekezdésnek nem lehet jogi következménye. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy itten eh, félrevezetési kísérlet van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, akkor most megnyitom a vitát. Aukán asszony kérte elsőnek a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, két megjegyzésem lenne. Az egyik a bizottsághoz szólna. Azt hiszem, hogy kínos, hogy az ilyen ügyeket nem öleli fel a közösségi jog védelme. Tudom, hogy az alapkarta csak az intézményekre vonatkozik, de a szerződés nagyon fontos, és ha az alapszerződést megszegik, és ez itt egyértelmű, akkor ránk hárul az, hogy megbirkózzunk ezzel, és önök aláássák a parlamentnek a hatáskörét, és saját magukat is azzal, hogy nem hajlandóak felkarolni ezeket a nagyon komoly vádakat. De komolyan így gondolom. Tehát amikor meghallgatást tartunk, tegyük egyértelművé a bizottság felé, hogy az alapvető emberi jogok alapkövét képezik az uniónak, és védenünk kell őket, ha megsértik őket. És akkor itt térnek rá a második pontra. Ahogy hallgattam a román kormányt, hát elnézés, de egyértelművé tették, hogy valami teljesen félre siklott Romániában. Minden tagállamban. A szegény politikusok, a szegény kormány, a szegény intézmények természetesen mindenki ki van téve sajtókampányoknak, és mindenki szeretné, hogy elhallgattassa ezeket a kampányokat, de nem tehetjük meg, mert a sajtószabadság és a szólásszabadság elve szerint nem állíthatjuk le ezeket a kampányokat. Indíthatunk ellenkampányt, lehet ugyanazokat az eszközöket használni, hiszen a szólásszabadság ránk is vonatkozik, de nem záradhatjuk be a kampányokat? Ha igen, akkor a diktatúra legsötétebb korszakába jutunk vissza. Ezt el kellett, hogy mondjam a román kormány képviselőjének, és szerintem ez egy teljesen egyértelmű eset. Van egy ország, ahol a kormány az alapvető emberi jogokat megtagadja. És nem találok szavakat arra a bizottság felé, amely ezt még alá is támasztja. Mindenki ki van téve kellemetlen sajtókampánynak. Lehet ezek ellen érvelni, szavakkal, de soha nem hatalommal. Köszönöm. Na, per favore. Collega Bostinaro. Bostinaro úr doamnă doamna președinte. Doamna președinte, distinși reprezentanți ai... Eh, tisztelt elnök asszony, eh, tisztelt képviselők és eh, román hatóságok képviselői, kedves kollégák! Ma nem egy olyan helyzetről beszélünk, ami egy uniós tagságra pályázó országot érintene, nem latin-amerikai országról van szó, nem közel-keleti országról, nem Kínáról és nem Oroszországról van szó, hanem egy olyan országról, amely 2007. január 1 -e óta tagja az Európai Uniónak. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kopenhágai kritériumok szerint a sajtószabadság az els, előfeltétele a csatlakozásnak. És nagyon őszintén úgy gondolom, hogyha Románia ma tárgyalásban lenne, és a csatlakozásról tárgyalna egy ilyen súlyos elemmel, amint a Nemzeti Védelmi Stratégia, akkor nem lehetett volna folytatni vele a csatlakozási tárgyalásokat. Továbbá 21 évvel az 1989-es forradalom után többen, és jó magam is úgy gondoltuk, hogy 21 évvel ezután nem hittük volna, hogy az Európai Uniós országban sajtószabadságért kell küzdeni. A petíciós bizottság és a petíciót benyújtók egy olyan folyamatot indítottak el, aminek semmiféle kapcsolódása nincs román média csoporthoz, semmi érdekcsoporthoz nem fűződik ez a panasz Egyszerűen arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződést tiszteletben tartjuk-e vagy sem. Ugyanez vonatkozik az alapjogi kartára, ami ratifikálásra került, sőt, még tovább mennék a sajtószabadságról szóló mellékletben a különböző visszaélések a sajtószabadság ellen egyértelműen jelzésre kerültek Románia vonatkozásában, többek között ebben a nemzetvédelmi stratégiában is. A legfelsőbb tanácsa a nemzetbiztonságnak Romániában június 13-án elfogadta ezt az anyagot, és akkor is voltak megfélemlísítő kísérletek a sajtóval szemben ezek a legerősebb hatóságok explicit módon korlátozzák a szabadságukat. A hatos cikket emel, említették, illetve ennek a stratégiának a 6.2-es pontját. Ez egyetlen egy Európai Uniós tagállam sem említi a nemzetbiztonsági stratégiában ilyen ö, ö, elemeket, de még Oroszországban sem szerepelnek ilyen elképesztő elemek. Akkor hogyan lehet, hogy egy Európai Uniós tagállam ilyet tesz, és még tovább mennék? Azt mondják, hogy ez nem árt, ez ö, csak beszélünk a stratégiában egy ilyen dologról, ez senkit nem fog senkire sem lesz sérelmes. De tegnap Stolosen kollégánk elmondta, mondta, hogy a célja ennek a bekezdésnek mi, és említeném azt a dokumentumot, amit a PETI bizottság tagjai megkaptak a liberális demokrata párt képviselő által. Két Az végeredmény kettős, és a Baszeszku elnök is érintett ebben ez az igazán nagy probléma, mert bizonyos újságírók pozícionálásáról beszélünk. Tehát beleszólnak abba, hogy ön hogyan dolgoznak, milyen szerkesztőségi munkát végeznek. A stratégia nem foglalkozik azzal, hogy titkos anyagot használnának fel, vagy hogy a nemzetbiztonságot sértenék, vagy hogy el akarnának adni, vagy venni államtitkokat, ami adott esetben sértené az állam, nemzetbiztonságot, vagy hogy a NATO kapcsolatokat sértené megérteni ezt. Semmiféle összesküvésről, ilyesmiről nincsen szó, csak arról, hogy a médiák tevékenysége sebezhetőséget okoz. Stolonász úr lemondja, hogy ez azt jelenti, hogy a hatalmon lévő párt válik sérülékenyé ez lelepzések miatt. Ez az alapprobléma. Tehát végezetül azt szeretném kérni az Európai Bizottság képviselőjét, hogy mondja meg, hogy ismeri-e azt a deklarációt, amit Reding asszony tett a mi bizottságunk elől. Reding, Vivian Reding asszony az Európai Bizottság alelnöke felkérés kapott, illetve megkérdeztük, hogy mit gondol Románia helyzetről. Én nagyon aggódom, vagy ideges vagyok, nervous, ahogy angolul mondják, amikor valaki, amikor ilyeneket hallok. Nem azért, mert egészségügyi problémái vannak az illetőnek, hanem azért, mert az idegesítés aggasztja, ami Romániában történik. Ez egy előre megfontolt tevékenység, lépés, mert több alkalommal is emlékeztetni kell, hogyha ez a bekezdés ez nem semmit mondó és nem veszélyes, akkor vegyék ki ezt az egy bekezdést ebből a dokumentumból, mert hogyha nem akarnak nyomást gyakorolni az újságírókra, akkor ezt nem kell megemlíteni. Konventitó Schulz urak, az Európai Parlament képviselőjé, küldtek egy levelet a román hatóságoknak, amiben kérték, hogy ezt a bekezdést vegyék ki. Még csak figyelembe sem vették ezt a levelet. Ma nem arról beszélünk, hogy Romániát ellen akarunk szankciót alkalmazni, nem fizetni kell, hanem valami észszerű dolgot kérünk, hogy az a, a román parlament utasítsa el ezt a bekezdést, ami a sebezhetőségről beszél a médiák vonatkozásában. Tehát fontos, hogy visszaálljon a normál helyzet a jognak megfelelően. Ha nem, akkor világos, hogy az Európai Parlament nem hagyhatja figyelmen kívül az ilyen jellegű visszaélést. Ezért kérem, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva, mindaddig, amíg világosan tudjuk, hogy hogyan szavaz a parlament, és utána meglátjuk, hogy mit tehetünk. Köszönöm. Kolléga Meyer. Köszönöm, Meyer képviselő. Köszönöm szépen. Nos, hát először is Szeretném elmondani, hogy szolidáris vagyok a petíció benyújtóival, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon komoly eset ez a mai. Nagy figyelemmel meghallgattam a kormány képviselőt, és úgy gondolom, hogy az, ahogyan ő értelmezi az elhangzottakat, szintén nagyon súlyos, ugyanis egyetlen egy olyan tagállam sincs a 27-ek között, a amely úgy gondolná, hogy joga van arra, hogy bezárjon médiumokat. Ezt hazámban, Spanyolországban maximum bírók tehetik meg. És most ugye az Európai Unióról beszélünk. Persze beszélhetnénk máshol, másról is, semmi gond, de hazámban egyetértek Bosztináró úrral. Egyáltalán nem is létezik nemzetvédelmi törvény, de ha van is bármi ilyen fajta eszköz, akkor az biztos, hogy abban nincsenek a médiára vonatkozó állítások. Például a Wikileaks-el kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ez igen sok kárt okozott, de hát ezzel a törvényel, amely az önök kezében lenne, a kormány bármikor bezárhatná akár az összes médiumot is. Úgyhogy ezért kellene a sajtószabadság és az információhoz való jog közötti egyensúlyra szükség. Ezt egy kormány nem változtathatja meg, megteheti egy bíró akkor, hogyha egy bíró ítélet születik -e valamilyen médiummal szemben. Akkor, hogyha például lejárató kampányok, vagy megalapozatlan viádaskodások, vagy becsületsértés esete áll fenn. Auken asszonynak igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy gyakorlatilag az összes kormány utálja a sajtót. Melyik az a kormány, amelynek jó a sajtóval való kapcsolata? Semmelyiknek sem. Éppen ezért szeretném kérni, hogy a román hatóságok képviselői ismerjék el, hogy ez a mondat nem való a nemzetvédelmi stratégiába. Természetesen várjuk azt is, hogy a román parlament eh, hogyan szavaz erről, és reméljük, hogy eh, ezt a részt törölni fogják, mert különben teljesen más perspektívából fogjuk a helyzetet eh, tekinteni, és akkor azt fogjuk kérni az, Európa tanács, az Európai Tanácstól és annak elleni, elnökétől, hogy tegyen valamit, ugyanis egy Európai Uniós tagállam nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy bezárjon egy szabad médiumot. Köszönöm, Ungureán úr, kérem, hogy ne tapsoljanak. Tartózkodjanak ettől. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hagyd mondjam el, hogy ezt a petíciót üdvözöljük hiszen azt hiszem, hogy bármely vita, amit a sajtószabadságról nyitunk, egészséges vita, és a demokrácia lényegét képzi. Így aztán üdvözletes ez a petíció, és ahogy a bizottság képviselője mondta már, nem uniós kompetencia alá esik. De ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt a vitát nyílt vitaként kellene lefolytatnunk. Ennek egyszerű okai vannak. Először is nincs olyan törvény, amely a sajtó vagy az újságírók ellen szólnak. A nemzetvédelmi stratégia nem törvényaktus. Ez tény. Ez része egy nemzeti doktrinának, amelyet benyújtottak a román parlamenthez, vagy jóváhagyják, vagy visszautasítják, de ez nem joganyag, nem része a román joganyagnak. <clears throat> Ezen kívül elnök asszony, hogy hívjam fel a figyelmét a tényszerű valóságra, ami a román sajtóban uralkodik. 2005-öt követően egyetlen újságírót sem ítéltek el, vagy zargattak a véleménye miatt. Egyetlen rádió, vagy tévéállomást, vagy sajtóorgánumot, vagy internet oldalt sem zárattak be, vagy fenyegettek administratív eljárással. Ez nem Oroszország, ahol újságírókat havonta gyilkolnak meg. Madam, ha még hozzátehetnék valamit, elnök asszony, azt hiszem, hogy Románia egy nagyon érdekes példa, hiszen sajtószabadság uralkodik. A köztársaság elnöke elvesztett egy pert egy újságíróval szemben, egy hírrontási pert bíróság előtt, úgyhogy ez viszont része a román joganyagnak. Ezen kívül elnök asszony. Néha az élet és a sajtószabadság brilliáns összetűzésekkel teli, de a sajtó mindig szabad. Nem csak, hogy egy nagyon színes, élénk színtér az újságírók számára, hanem a román sajtó az elmúlt húsz évben a jót képviseli. Köszönöm szépen. Grazie, kollega Preda. Köszönöm, Preda, úr. Eh, mulțumesc mult, doamna președinte. Köszönöm szépen. Nos hát, kollégámmal ellentétben egyáltalán nem elégít ki engem ez a vita, ugyanis részben már Romániában is lefolytattuk ezt a vitát, és itt valójában egy olyan kérdésről van szó, amely erősen átpolitizált. Azt szerettem volna elmondani, hogy a mostani megfogalmazás, amelyről beszélünk, valóban egy kicsikét szerencsétlen megfogalmazás, ugyanis egyáltalán nem a sajtóról van itt valójában szó, hanem politikai lejárató kampányokról van szó, és bizonyos politikusokról, akik felhasználják a sajtótermékeket céljaik elérése érdekében. Tehát itt igazából politikusokról van szó. Ők azok, akik kisajátítják a sajtót, és ugyanakkor úgy állítják be magukat, mint a sajtószabadság védelmezői. De hát itt tulajdonképpen politikai megrendelése történt Mm, lejárató kampányokról van szó. Itt nem mondjuk a dohányzás ellenes kampányokról van szó, nem. Itt arról van szó, hogy bizonyos politikusok kihasználják a sajtót, hogy befolyásolják a közvéleményt, és politikai támadásokat intézenek a sajtón keresztül. És az is igaz, hogy itt egy olyan konkrét politikusról van szó, vagy politikusokról, akik most az ellenzéki sorokban ülnek, és tulajdonképpen megszégyenítik a sajtót, ugyanis eh, megpróbálnak a sajton keresztül elmondani olyan véleményeket, amelyeket a parlamentben nem tehetnek meg. Az is igaz, hogy a sajtószabadságot semmibe veszik ezek a személyek, hiszen egy eszköznek tekintik, amelyen keresztül politikai ellenfeleiket támadhatják. Nagyon sajnálatos ez. És azok a pártok, vagy azok a politikusok, akik így állnak hozzá, itt valójában róluk van szó, és szerintem most rá is térhetünk a szavazásra. La kollega Gruni. Gruni asszony. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy bonyolult vita van előttünk, mert valójában nem Romániában élünk, nincsenek bizonyítékaink, mindenkinek megvannak a saját érvei, így egy kicsit nehéz a helyzet. A bizottság a válaszában Egyébként kértünk egy nagyon gyors vizsgálatot, nyilván nem is volt idejük arra, hogy ezt mirehatóan megvizsgálják, de én francia vagyok, és Franciaországban is nagyon sokszor hallom azt, hogy a sajtónak befogja a száját az elnökünk, megnézem, olvasom az újságokat, nézem a tévét, és azt mondom, hogy hát ha az elnök így fogja be a, szá- a sajtónak a száját és a televíziót, akkor nagyon más lenne a helyzet. Tehát nem szeretném stigmatizálni Romániát, úgy gondolom, hogy mindig nagyon kényes kérdés, és rendkívül politikai eh, kérdésekről van szó. Úgyhogy én, ahogy szoktam mondani, én mindig jobb örülök annak, hogyha objektíven tekintjük a sajtószabadságot. Én azt javasolnám ebben az esetben, hogy tartsunk egy vitát a, a sajtószabadságról az Európai Unión belül, és ne kizárólag Románia esetét vizsgáljuk meg. Szerintem ez egy tényleges kérdés, ezben egyetértek. Az Európai Unió kompetenciái között nincsen egyértelműen kimondva, hogy ez a mi kompetenciánk, de úgy gondolom, hogy a demokrácia miatt fel kell tenni magunknak ezeket a kérdéseket. Én szeretnék egy bővebb, átfogóbb és nyugodtabb vitát. Köszönöm, Nikolai kolléga. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében szeretnék beszélni, és most románul fogok beszélni. Kedves elnök asszony, tisztelt kollégák! Néhány pontosítással szeretnék élni jogi természetű kérdésekben. És ezzel talán a petíciós szakbizottság majd világosabban látja ennek a petíciónak a természetét a nemzetvédelmi stratégia Romániában egy olyan dokumentum, amelyet az alkotmány ír elő. A parlament két háza kell, hogy jóvá hagyja, és gyakorlatilag egy stratégiáról van szó, amely nemzetvédelmi kérdésekben meghatározó. Igazából itt elvi elveket fektetnek le, amelyek a nemzetbiztonságra vonatkozó jogszabályokra vonatkoznak, és ezek majd később jogszabályok formájában meg is valósulnak. Azon dokumentumok alapján, azon nyilatkozatok alapján, és ezek alapján szeretnék néhány dolgot elmondani Romániával kapcsolatban. A 20-as cikkben, az alkotmányban prioritást élvez az emberi jogok alap egyezménye, és mindenféle más olyan egyezmény is, amely emberi jogi kérdésekről rendelkezik, és amelynek Románia részese. Tehát minden egyes jogszabály, amelyet elfogad a román parlament, ezen nemzetközi és európai egyezmények szellemében, vagy ezekkel nem lehet ellentétes. Tehát ilyen értelemben a stratégia igenis része az Euró, a román jogrendnek. És itt a hatos cikkre szeretném felhívni a figyelmet, az utolsó bekezdés az Európai Unióról szóló szerződésben, amely azt kéri az Európai Uniótól, hogy minden olyan intézkedést tegyen meg, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyes cikkben megfogalmazott alapelvek teljesüljenek emberi jogok védelme, demokrácia, szabadságjogok. Ebből adódóan most így ebben a fényben már jogi eszközök segítségével tudjuk értékelni a petíció tartalmát. Ami a román kormányt, valamint a igen sajnálatos módon írásban lefektetett nyilatkozatokat illeti, illetve a román kormány nyilatkozatát. Most ezekkel kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Romániában, hogyha politikai megrendeléssel történnek kampányok, nos, akkor itt büntetőjogi esetekről beszélünk. Nem hiszem, hogy ne lennének Romániában olyan büntetőjogi eljárások, amelyek az ilyen típusú védségek ellen íródtak. Nem hiszem, hogy ne lenne rá büntetőjogi eszköz, hogy ezeket az eseteket rendezzék Romániában. Amennyiben ez nem büntetőjogi eset, nos akkor viszont valóban a sajtószabadságot sértjük. Ugye például még folyamatban való büntetőjogi esetekkel kapcsolatban kiszivárogtattak adatokat, dokumentumokat, és pedig ez tilos lenne akkor, amikor még büntetőjogi eljárás alatt áll valaki, vagy folyik még ez az eljárás. Nagyon sajnálatos ez, és nagyon sajnálatos az is, hogy lehallgatások és ezeknek a lehallgatásoknak a tartalma megjelenik a sajtóban, és nagyon sajnálatos az is, hogy vajon senki sem tudja azt, hogy ezeknek a büntetőjogi dossziéknek a tartalmát felhasználni az jogszerű-e vagy sem. Nos, gyakorlatilag toleráljuk azt, hogy ilyenfajta viták történjenek meg, amelyek egyébként a jogállamisághoz nem méltóak. Pedig itt pártos véleményekről van szó valójában. de a petíció beterjesztői biztos, hogy nem pártos érdekből tették meg petíciójukat. Nem, ők egész egyszerűen azért fordultak a petíciós szakbizottsághoz, mert az emberi jogok és az alapjogok sérülnek Romániában. Tehát itt nem egy felületes figyelembevételről van szó, úgyhogy úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, és úgy gondolom, hogy a román parlamentnek meg kell értenie azt, hogy a nemzeti stratégia, amelynek igenis és hatása van a joganyagra is, európai alapelvekkel nem szabad, hogy összeütközésbe kerüljön, és remélem, hogy önök is az emberi jogok és az alapértékek szempontjából hasonlóképpen vélekednek. Höfner úr. Ja, Frau Vorsitzende, liebe... Elnök asszony, kedves kollégák! Glaube, das eine sehr ernste Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly helyzet, mert a demokrácia a véleménynyilvánítás szabadságán, sajtószabadságon alapszik. Enélkül a demokrácia nem lehetséges. Így aztán azt hiszem, hogy a működő sajtószabadság sohasem értelmezhető, mint a nemzetbiztonság veszélye. Pont ellentétesen, hogyha betiltjuk a sajtószabadságot, akkor a demokráciát károsítjuk magát, és végeredményben a közbiztonságot. Semmi sem védi jobban a közbiztonságot, mint a véleményszabadság és sajtószabadság a médiában hagyd tegyem egyértelművé, ha a bizottság most azt mondja, hogy ugyan nem tartják jónak ezt a helyzetet, de nem is érzik szükségesnek, hogy lépjenek, ezt megkérdőjelezném. Még akkor is, hogyha a bizottság véleményével egyetért az ember, még akkor is az Európai Szerződés, a Lisszaboni Szerződés hetes cikkét megsértik. És ezek a megsértések olyan sértés, jogsértések, ami ellen a parlamentnek fel kell lépnie. A hetes cikk életbe lép, ahol a szerződés alapértékeit megsértik, azokat az értékeket, amiket a második cikkben lefektettünk, ez pedig a szabadság és demokrácia, és az én szememben itt ezeket az értékeket sértik meg, tehát a hetes cikkre hivatkozhatunk, és hogyha attól tartanak, hogy akkor most mi lesz, majd tankokat kell -e, hogy küldjünk, hát nem erről van szó, csak be kell, hogy ismerjük, hogy itt a hetes cikket tényleg megsértik, ebből pedig azt a következtetés lehet levonni, hogy az ettől függő eljárásokat meg kell kezdeni, nevezetesen független szakértőket kell kijelölni, akik kivizsgálják ezt a helyzetet. Ez a legfontosabb és az első lépés. Én még egyszer szeretnék hallani a bizottságtól, hogy most mit gondolnak. Grazie. Kollega Köszönöm szépen. Itt Urgáis úr az utolsó felszólaló. Gracias, señora presidenta. Yo no voy a entrar, se han hablado aquí. Köszönöm szépen. Nos, hát beszéltünk ennek a petíciónak a tartalmáról, szerintem ki is merítettük, úgyhogy döntése kell jutnunk. Azt hiszem, hogy a petíciós szakbizottság miután meghallgatta az Európai Bizottság véleményét, a kollégák véleményét, a petíció benyújtóinak véleményét, akkor egy valamilyen javaslattal kell, hogy előálljon. Szerintem Grüni asszony javaslata jó. A petíciós szakbizottság valóban az európai sajtószabadság témájával foglalkozhatna bizonyos eseteket, konkrét esetek kapcsán, és tudni kell azt is, hogy az Európai Bizottság is elmondta a problémákat, meghallgathatjuk ezeket a problémákat. Úgyhogy egyelőre azt hiszem, hogy hagyjuk a helyzetet, hagyjuk nyitva a petíciót, és próbáljuk meg más döntésre jutni azok után, hogy meghallgatjuk, meghallgattuk az elhangzott beszédeket. Kollega Bosszinár úr, egy javaslatról. Csak tisztázni szerettem volna valamit. Ha jól értettem, akkor a petíció nyitva marad. És majd vitát fogunk folytatni a médiaszabadságról az Unióban. És ennek keretében megvitatjuk majd a román esetet is. Így van? Köszönöm. Mi valójában egy átfogó, széles körű vitát szeretnénk a sajtószabadságról, és ugyanakkor lezárni a petíciót és miután lefolytattuk a sajtószabadsági vitát, és még akkor is konkrét problémák vannak, akkor lehet benyújtani egy újabb petíciót. De őszintén szólva, szerintem nem rendelkezünk az elemekkel, nem ellenőriztük, nincsen szakértői véleményünk, nincsenek világos válaszaink, tehát én inkább arra hajlanék, hogy zárjuk le ezt, és indítsuk el az európai szab- sajtószabadsággal kapcsolatos vitánkat, aztán majd meglátjuk. Kolléga Meyer. Meyer úr? Igen. Nos, hát én nem támogatom azt, hogy lezárjuk ezt a petíciót. Inkább vitázunk tovább. Minden egyes európai országgal kapcsolatban, amelynek létezik ilyen nemzetvédelmi stratégiája, és amelyek stratégiájában a kommunikációs eszközök, tehát a médiumok korlátozása is szerepel a kormány részéről. De az is igaz, hogy világosan kell látni azt, hogy mi is a helyzet Romániában. Auken asszony, csak tényleg egy percben, mert azt hiszem, hogy a vita Iturgái úr javaslatával kapcsolatban alakult ki. Itt van a román kormány képviselője, aki szintén szeretett volna a feltett kérdésekre válaszolni. Szerintem adjuk meg ő neki a szót, és aztán önnek még megadom a szót, nem? Sajnos nem mikrofonba hajzott le a kérdés. Auken asszony a szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon rossz ötlet lenne lezárni ezt a petíciót, ugyanis ez egy valóban komoly eset, és igazából a bizottságtól semmiféle érdemi választ nem kaptunk. Nagyon komoly kérdéseket vetett fel ez az európai szerződéssel kapcsolatban, és jó lenne az, hogyha az emberi jogi záradékkal kapcsolatban egy általános meghallgatást tartanánk. Itt gyakorlatilag a néppárt minden nehéz esetet megpróbál lezárni, úgyhogy protestálok, ne zárjuk le, folytatni kell, ugyanis ez egy nagyon-nagyon komoly petíció. Grazie. Allora, adesso... Köszönöm. Akkor most megadom a szót Bogdán Manyó úrnak. Köszönöm szépen. Részese vagyok egy olyan delegációnak, amely az európai ügyekkel foglalkozó miniszter képviseli, és a, a román államelnök szóvivője is vagyok. Igazából itt még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy az érvényben lévő joganyaghoz semmilyen új törvényt nem fogunk tenni, hozzátenni. Több újságíró szervezet is beszélt arról, hogy most és itt csak néhány román sajtómunkás van itt, nem mindenki, tehát valóban esetről esetre kell haladni. Ez elhangzott, és az is elhangzott, hogy Romániában médiumokat akarnak bezárni, és hogy ezt Spanyolországban csak bírósági ítélet révén lehet megtenni. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy Romániában még egy bírósági ítélet alapján se lehet ezt megtenni. Tudom, hogy vannak sajtó, védségek, mint bűncselekmények más országokban, most hát ez gyakorlatilag nem létezik, és precedens sem történt még rá. Romániában, sőt, még a román állam elnök is elveszett egy sajtópert egy újságíróval szemben. Igazából minket itt most azt aggaszt, hogy ez a mostani vita is rámutat arra, hogy ezzel a témával kapcsolatban a szabad piac és a teljes sajtószabadság az, amely Romániában uralkodik. Csak a piaci feltételek miatt zárnak tehát be sajtóorgánumok. De ugyanakkor nem szabad, hogy a vádaskodásokat tovább folytassuk, mármint ezeket el is ismerték egyes újságírók is. De csak a sajtó tudja kijavítani a hibákat, a román kormány részéről semmiféle ilyen próbálkozás nem történt. Elnök, köszönöm szépen. Most átadom a szót a petíció betarjesztőjének, és aztán a bizottság kapja meg a szót. Oui, merci Madame la Présidente. C'est juste... Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy észrevételt tennék az eljárással kapcsolatban. Hallottuk mindkét félnek az érveit, és ahelyett, hogy választani kellene, most egy további vitát szerveznének a sajtószabadságról. Én amellett vagyok, hogyha nem döntünk, de az is egy döntés, és egy kicsit kényes a dolog, mert itten a petíciós bizottság elé terjesztettük ezt a kérelmet, hogyha a sajtó szabadságra akarnak vitát folytani, akkor van kulturális bizottság, civil szervezetek bizottsága és egyebek, tehát ez akkor gyakorlatilag a hal vízbe folytása. Én szerintem ez mindenképpen rossz választás lenne. Köszönöm. Bizottság. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek köszönjük a megjegyzéseket. Először is hagy tisztázzak néhány dolgot. Nem arról van szó, hogy nem volt elég időnk, vagy nem veszük komolyan ezt a problémát. Sőt, nagyon is komolyan veszük. Reding asszony is mondta ezt. Hagy ismételjem el a szavait. A bizottság úgy véli, hogy a sajtószabadság esély és nem fenyegetés. Tehát tudatában vagyunk annak, hogy ez milyen aggasztó ez a kérdés. A jogi szempontból azonban egyértelmű az eset. A kompetenciák elosztása szerződéses pont, nem tehet semmit a bizottság a megváltoztatására. Amikor az Európai Uniónak nincsen kompetenciája, amikor nemzeti kompetencia eset áll fent, nem tehetünk semmit. Így aztán a Nemzeti Védelmi Stratégia és a Nemzeti Sajtószabadság, ami ebben foglaltatik, ez belső ügy. A bizottság megismétli, Reding azt is mondta, jogi szempontból a törvény az törvény, és egyszerűen ez nem uniós kompetencia, nem avatkozhatunk be. Mit jelent a beavatkozás? ha azt akarják, hogy a bizottság egy jogsértési eljárást indítson, attól tartok, ezt nem tehetjük meg, nem vagyunk kompetensek. Ami a hetes sziket illeti, nem adhatok végleges véleményt nyilván itt most a bizottság nevében, de a hetes pont a legutolsó, legvégső esetben alkalmazandó eszköz, hiszen itt tényleg ahol, arra van szükség, hogy a nagy többség támogassa ezt az eljárást. Köszönöm. Le, le Köszönöm szépen. Grüni asszony kérte még a szót, nem? Miután nem vagyunk kompetensek, akkor azt szeretném, hogy szavazzunk arról, hogy zárjuk le a petíciót. Ellentétben a vita az egy más kérdés, a vitához pedig ragaszkodom, én azt hiszem, hogy akkor megnézhetjük, hogy Európán belül valamennyi tagállamban, Romániában is megvizsgálhatjuk, hogy sérülnek-e a jogok. Kollega Öfner. Hefner képviselő, de nagyon kérem, röviden. Kurz und zum Verfahren. Ich habe eine klare Frage. Csak röviden egy világos kérdést fogalmazta meg a hetes cikkel kapcsolatban, és a bizottság válasza az volt, hogy nem volt ideje ahhoz, hogy a helyzetet megvizsgálja. Megértem ezt, megértem a bizottság javaslatát, illetve válaszát, de azt szeretném kérni, hogy mélyebben vizsgálja meg a helyzetet a bizottság, ugyanis amennyiben itt most csak nemzeti joggal kapcsolatos jogsértésről esne szó, akkor minden bizonyal nem itt vitatkoznánk róla. Azonban a bizottságnak nem volt elég ideje saját bevallása szerint a helyzet elemzésére. De akkor viszont időt kell neki hagyni, tehát nem zárhatjuk le a petíciót ma. Köszönöm. Posztinár úr. Bunei dintre Tisztelt elnök asszony, az az együttműködés, ami a szakbizottság tagjai között létezik, lehetővé teszi, hogy elkerüljük a konfrontációt. Tehát igyekezzünk elkerülni a konfrontációt. Emlékeztetnék arra, hogy négy itt jelenlévő frakció azt kérte, hogy ez a petíció maradjon nyitva másodszorban. Ha szavazásra visszük a dolgot a jelenlegi helyzetben, akkor nagyon egyszerű az eljárás. Csak a szakbizottság tagjai szavazhatnak, és azok, akik a kinevezett tagokat helyettesítik, és hogyha leadták a nevüket egy órával az ülés előtt a titkárságnak. Ez önmagában feszültséget okoz. Mint a koordinátori ülésen már beszéltünk róla, elhalaszthatjuk a döntést a következő ülésünkre, de még egyszer hangsúlyozom, ez egy tisztességes és kiegyensúlyozott javaslat a frak a zöldek, a liberálisok, a zöldek és Mayer úr ö, frakciója nevében teszem ezt a javaslatot. Tehát azt kérjük, hogy a petíció maradjon nyitva, és szervezzünk egy vitát a sajtószabadságról Európában. Ha lezárjuk a vitát, a petíciót, különösebben a kétséges helyzetben, szerintem elfogadhatatlan lenne. Ez azt jelenteni, hogy lemondanánk e bizottságnak a szabályairól és a szelleméről, és ez ö, rossz lenne a frakciók közötti együttműködés szempontjából is. Baj. úr, de aztán tényleg le kell zárnunk, mert van más petíció is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilván a szabályokat kell alkalmaznom, és a szabályok mondják ki, hogy milyen szavazási eljárást kell alkalmaznunk a szakbizottságban. Nos, sajnos nem tudom megállapítani pontosan, de majd aztán a titkárság is megerősíti ezt, hogy bárkit bárki helyettesíthet a szakbizottságban, csak a frakciónak meg kell erősítenie, hogy melyik képviselő helyettesíti melyik képviselőt. Ezt mondják ki a szabályok, és elnök asszony, kérem, olvassák át ezeket a szabályokat, és olvassák fel. Köszönöm. Pagliadelli kollégaz. Igen, lenne egy javaslatom. Talán mindkét javaslatot egybe foghatnánk lehetséges lenne nyitva tartani a petíciót, amíg végső választ nem kapunk a bizottságtól a hetes vonatkozóan? Hiszen Hefner úr is ezt javasolta. Tehát az a javaslatom, hogy maradjon nyitva a petíció, ne szavazzunk, várjuk meg az Európai Bizottság véleményét a hetedik cikk alkalmazásáról. un Kedves kollégák, mindenkit meg szeretnék kérni, nem tölthetünk még több időt ezzel, nem tölthetjük ezzel az egész délelőttöt. Vannak még más petíciók is. Nikolaj, hogy megadom a szót, de kérem, legyen rövid. Mikrofon nélkül beszélt. Tehát az ALDE frakció azt szeretné, hogy ez a petíció nyilva, nyitottan maradjon. Ez a mi álláspontunk. És szerintem a bizottság helyesen mondta el, nincsen még világos álláspontja, nem károsít indíthatunk egy ügyet azzal, hogy még a bizottság véleménye előtt lezárunk egy petíciót és nem lenne jó, hogyha mi a bizottságunk veszélyeztetné egy tagállamban a szólásszabadságot. Egy percben a bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez csak egy kis félreértés volt. Nem azt mondtam, hogy nincs elég időnk a probléma elemzésére, én csak azt mondtam, hogy nincs mandátumom arra, hogy az egész bizottságot képviseljem itt. A hetes cikk kérdésében az én véleményem, ez a bevett gyakorlat, hogy valószínűleg a hetesziket nem fogjuk itt alkalmazni, mert nem olyan súlyú a kérdés, de több időre van szükségünk. Minden esetre nem a mi kompetenciánk, ez nem időkérdése, nem álláspont kérdése, nem uniós kompetencia. Köszönöm szépen. Allora, la situazione sicuramente non è delle più semplici. Tehát a helyzet nyilvánvalóan nem egyszerű de nekem világosnak tűnik, hogy a bizottság egyértelműen azt mondja, hogy nem tartja magát kompetensnek, ezt elég nyilvánvalóan elmondták. Még akkor a szabályokra emlékeztetnék, szavazást kértek. A szabályok következtében azt kell, hogy mondjam, hogy szavazás tekintetében a 187-es cikk a póttagokkal azt mondja, hogy egy szakbizottság tagjai, hogyha nincsenek ott, és hogyha nem nincsen állandó helyettes, vagy ezek sincsenek itt, akkor is helyettesíthető egy másik frak- azonos frakcióhoz tartozó képviselő által. A személynek a nevét le kell adni, a szavazás megkezdése előtt. Tehát teljesen világos, hogy a jelenlét az gyakorlatilag ennek a közlésnek megfelel. Szerintem ez implicit. És még hozzátenném saját véleményemet, Ez a szakbizottság a szavazással kapcsolatban ugyan nem kellene, pedig ezen a feladatunk, hogy politizáljunk, főként pártpolitikai alapon, vagy pártos alapon, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is történik meg, mert kihasználnak minket most ebben az esetben, mert most ebben a az esetben egy vita is kerekedett a parlamenti képviselők között, úgyhogy az eljárást a szabályzatnak megfelelően kell alkalmaznom, amennyiben szavazásra kerül sor, vagy azt kéri valaki, akkor ezt meg is tesszük, Úgyhogy akkor egy kis konzultációra adnának lehetőséget, hogy a frakciók tudjanak egymással egyeztetni? Igen, Bosztinár úr, de tényleg két perc legyen. Nem tudom, hogy a pottagok nevét is felsoroljam el, vagy sem. Nem hiszem, hogy erre szükség lenne. Ugyanis a dokumentumot már kiosztottuk, az a javaslat merült fel, hogy zárjuk le ezt a petíciót, és küldjük vissza a koordinátorokhoz. Kérem, kedves kollégák, figyeljenek már oda, és azt a két percet tényleg jól használják ki. Tehát a javaslat úgy hangzott el, hogy zárjuk le a petíciót, és küldjük vissza a koordinátorokhoz a témát, mi szerint megnyissunk egy vitát az európai sajtószabadságról. Ezzel kapcsolatban a többi frakció viszont azt javasolta, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, várjuk meg a bizottság válaszát, amelyet egyébként már megkaptunk. S'il vous plaît. Sí. Colega, eh, Presidenta, eh, por favor. On peut voter. Presidenta, por favor. Sí, sí, perdón. Si vamos, momento, si vamos... momento. Un momento. Allora, riprendiamo il lavoro. Nos, hát akkor az ülést folytassuk. azt szeretném kérni, hogy amennyiben szavazunk, akkor végre szavazzunk, mert vannak még más petíciók is, amelyek várakoznak. Amennyiben valóban szavaznunk kell, akkor azt azonnal tegyük meg, mert már egy órás késésben vagyunk. Elnök, teljes mértékben ö, egyetértek ezzel, két percet kértek tőlem, ezt meg is adtam. Kesmen úr, köszönöm szépen! Tapasztalatom van, ennek a szakbizottságnak öt évig voltam az alelnöke, és azt hiszem, hogy ha politikai pártok nem értenek benne egyet, akkor nem lehet szavazni, főként, hogy őket nem tájékoztattuk korábban. Tehát, hogyha szavazunk, akkor annak szerepelnie kellene a renden. és ráadásul ez az eljárás része is kell, hogy legyen, amennyiben egy olyan parlamenti képviselő van, aki úgy gondolja, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, akkor azt a petíciót nyitva kell tartani amennyibe akár lesz szavazás, akár nem, azt kell, hogy mondjam, hogy nem fogunk mi szavazni, ugyanis ez alkotmányellenes nem volt még rá példa, sőt, még meg is fogjuk támadni, mert nekem is 7 éves tapasztalatom van már ebben a szakbizottságban, ezt precedensnek fogjuk tekinteni, és éppen ezért szeretném kérni hogy ne szavazzunk, mert ez nem megfelelő megközelítés. Köszönöm. Nos, ezzel kapcsolatban Juturgái szúr következik. Igen. Azért is, mert Kesmen úr nagyon jól megmondta, hogy miről is van itt pontosan szó. Százszerzelőkig igaza van neki. Az is igaz, hogyha egyet, hogyha valaki valamelyik frakció kéri, hogy maradjon nyitva, akkor nyitva kell, hogy maradjon a petíció, de ugyanakkor Cashman úrnak is, őt is emlékeztetném, hogy például Ciprussal kapcsolatban az ő frakciója nem akart szavazni, de mégis végül is szavazásra került sor, mm, úgyhogy azért vannak erre vonatkozó precedensek is. Igen, de akkor a következő ülésen, mert rajta kell legyen a napirenden az, hogy szavazunk. Köszönöm szépen. Nos, hát ebben a parlamentben többséggel döntünk. Én az AFED-ban vagyok koordinátor, és a frakciók, ahogyan azt a Meyer úr is tudja, aki szintén koordinátor, a kibővített elnökség felé kell, hogy elmondják véleményüket. Amikor az egyik frakció azt kéri, hogy legyen szavazás valamiről, akkor ezt meg kell tenni. Amit nem lehet tenni, az pont az, hogy leállítjuk a folyamatot, akkor, amikor lehet tudni, hogy el fogják veszít, hogy elvesz a szavazást. Úgyhogy mi egy demokratikus parlament vagyunk, ahol többséggel döntünk a dolgokról, úgyhogy kérem az elnökasszonyt és a kollégákat is, hogy hallgassanak meg, ugyanazzal a figyelemmel, ahogyan én is meghallgattam őket. Köszönöm. Éppen ezért szeretnék most arra emlékeztetni, hogy az eljárási szabályzatban eh, az szerepel, hogy kell legyen szavazás, a koordinátorok nem szavaznak, hanem a szavazási joggal rendelkező tagok fognak szavazni. Nem túl demokratikus az, hogy amikor valamelyik tag, eh, valamelyik eh, frakció látja azt, hogy nincsen itt elég tagja ahhoz, hogy nyerjen a szavazáson, akkor megpróbálja elhalasztani. Úgyhogy kérem, hogy történjen meg a szavazás. Meyer ultimo. Utolsó, Meyer. Presidenta, Köszönöm szépen. Én a következőt javasolnám. Kedves kollégák, kedves néppárti kollégák, most, hogy hallottuk, hogy a bizottság mit mondott, hogy nincsen mandátumuk a hetes cikket megvitatni most, és figyelembe véve, hogy négy frakció is úgy nyilatkozott, hogy véleményünk szerint ez a hetes cikkhez igenis kapcsolódik, halasszuk el a szavazást. Tehát halasszuk el, és majd a következő napi rendre vegyük fel. Szerintem ez egy józan döntés lenne, figyelembe véve azt, hogy hogy működnek itt a dolgok. Itt négy frakció képviselteti magát, hallottuk a bizottság véleményét, nincsen mandátumunk most dönteni a hetesziket illetően, ezért aztán vegyük fel a következő ülés napirendjére. Köszönöm. Jó vagy oda. Nos, én mindenkinek szeretném megadni a szót, de hát azért uh, ne felejtsék el, hogy más petíciók is vannak még itt, és folytatnunk kell a napi rendünket. Éppen ezért Zanuka és Préda, és aztán kész. De. Thank you, and uh, I, I would love... Köszönöm szépen. A néppárti frakció nem szeretne most szavazni, ha a négy frakció képviselői nem képviseltetik magukat. Tehát ez teljesen egyértelmű, nem demokratikus az ön megoldása, hogyha le akarják zárni ezt az esetet, akkor nem veszünk részt, és akkor nincs meg a szavazatképesség. Kollega Preda. Preda képviselő. Mondom, președinte. Vă spun sincer, sunt foarte... Tisztelt elnök asszony, egy kicsit meg vagyok lepve azáltal, ami itten történik. Látom, hogy egy szavazást elutasítják, nem vagyok szakértő a parlamentben, de első alkalommal látom, hogy a szavazást hogy le lehet nézni. Nem a mi hibánk, hogyha más frakcióknak a társai nincsenek itt. Vel, nagy a hiányzás, lehet, hogy a hó miatt, de hát, hogyha szavazni akarunk, akkor szavazni kell, és kész. Nagyon egyszerű. Az, hogy e- ilyen szavazás elkerülési manőverek, ez csak a témának a lenézése és a petíció benyújtóinak a lenézése, mert ők választ várnak tőlünk. Ponto. Hát akkor most ezen a ponton kellene utalni a józan észre, és arra a gyakorlatra, ami általában a petíciós bizottságban történik sikerül egyetértésre jutni a frakciók között, akkor úgy történik minden, ahogyan megegyeztünk. Egyébként csak szavazni lehet. Mert Cashman úr, én aláírom, hogy önnek nagyon nagy tapasztalata van, és tudom azt is, hogy még sokat kell az ön történetéből tanulnom, de azért engedje meg, hogy elmondjam, hogy ha informálisan is, de minden petícióval kapcsolatban, de valamennyire ez a ö, petíciós bizottság minden petícióval kapcsolatban dönt, tehát úgymond szavaz, ugyanis mindig megkérdezzük a kollégáktól azt, hogy mit tegyünk. Ez nem formálisan történik meg ez a szavazás, de mégiscsak egy döntés hozatik, méghozzá az itt ülő parlamenti képviselők hozzájárulásával hogy nyitva adjunk egy petíciót, lezárjuk, vagy visszaküldjük a bizottsághoz. Amennyiben most van más kérdésekben is kérték már a szavazást, akkor én nem tehetek más, mint hogy megnyitom a szavazást. Úgyhogy, hogyha a néppárti kollégák szavazni szeretnének, most az, hogy mennyire lesz ez jogszerű, majd megkérdezzük a jogi szolgálatot, és megnézzük azt, hogy helyesen jártam el, vagy sem. Minden esetre én úgy gondolom, hogy ha szavazásra irányuló kérelem születik, akkor nekem szavazásra kell bocsátanom ezt a kérdést. Ne haragudjon, elnök asszony, ön ugye rám utalt hogyha ön lezárja a petíciót, akkor a plenáris ülés nem fog tudni már sehogy sem dönteni, mert nem fog tovább menni ez a petíció. Miután a néppárt az egyetlen párt, amely szavazni szeretne, azt szeretném kérni, vagy azt fogom javasolni, hogy akkor mi elmegyünk, mindazon politikusok, akik nem tartozunk ehhez a frakcióhoz, és majd utána visszajövünk, mert szeretnénk majd akkor megtámadni az elnökök értekezetén. Igen, tudom, ezt már a másik kolléga is elmondta, hogy elmennek. Minden esetre a én magam részéről csak annyit tudok tenni, hogyha ö, ilyen irányú kérdés érdeket érkezett, akkor én ö, szavazásra bocsátom a kérdést. Franka úr ö, szeretne valamilyen ö, javaslattal élni? Igen. Ahogy már mondtuk, ezt az elnökök értekezletének is át lehet adni. Hogy emlékeztessek arra, hogy a 195-ös cikk mit mond ki az eljárási szabályzat 195-ös cikke. A szakbizottsági szavazás akkor érvényes, ha legalább a tagok egy negyede van jelen. Az én frakcióm koordinátora szavazást kér. Szavazzunk! Hát akkor eh, szavazzunk Grüni javaslatáról, miszerint zárjuk le a petíciót, de a kotíció, de, de küldjük vissza a koordinátorokhoz, hogy megnyissuk az európai sajtószabadsággal kapcsolatos vitát. Ez így helyes? Jól értelmezem? Io apro la votazione e poi can call the names of those who replaced, so that is no problem for anybody. Apro la votazione sulla proposta formulata. Akkor megnyitom a szavazást Grüni asszony javaslatáról. Ki az, aki mellette van? Ellene. Tartózkodok. A javaslatot elfogadtuk. Azt szeretném kérni, hogy a szavazat alatt leadott most itt lévő képviselőket számolja meg a titkárság. Sixteen. With you, sixteen, Without you, 15. I am present. Okay. okay. Quindi, presenti. Presenti 16 komponenti. 16-an vannak itt, és mellette szavaztak, 15-en. Az elnök tartózkodott, tehát ezzel lezárva a petíció. No? Okay. But Kedves kollégák, kérem, hogy most akkor folytassuk a munkánkat, és gyorsítsuk fel azt. Elnézést is kérek egyébként a jelenlévő petíció benyújtóktól. A 18-as pont következik. Meg is adom a szót rögtön a petíció beterjesztőjének. Ez az 587 per 2008-as számú petíció. José Luis Fuarros úr a petíció beterjesztője. Señora presidenta, no sé si debería de comenzar antes de que llegara. Elnök asszony, nem tudom, hogy én kezdjem, megkezdjem, mielőtt a képviselők visszajönnének. Sí, sí, Inici, prego. Mm, eh, me gustaría esperar a que eh, volvieran a entrar en la sala. Rendben van. Én szeretném megvárni, amíg visszajönnek a képviselők. Mm, eh, c'è il numero sufficiente per continuare i lavori, per cui noi andiamo avanti. Nos, jó, rendben van. Elég részvételre van szükségünk, de kérem kezdjen el, mert már késésben vagyunk. Kérem, lemond a hozzászólási idejéről, úgyhogy kérem, kezdje el. Muy bien. Señora Presidenta. Elnök asszony, tisztelt szakbizottsági tagok, szeretném megköszönni önöknek ezt az esélyt, hogy szólhatok önökhöz. Ezt a panaszt 2009. márciusában nyújtottuk be. A Környezetvédelmi Szakbizottság jelentése szerint a Kanári-szigeteken a spanyol kormány létrehozott a granitíjai kikötő környezetvédelmi kikötő védelmére egy testületet. Ennek az a feladata, hogy védje a környezetet és korrekciós intézkedéseket foganasítson. Először is ennek az alapítványnak, az igazgatójának a kinevezése ellentmond a közösségi jognak, hiszen a jogi garanciákkal nem rendelkezik ez a személy. Az Európai Parlament tett ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást. a 304 per 93-ast, illetve december 26-án múlt évben is tett egy állásfoglást a közalapítványjal kapcsolatban, a jogalapot illetően. És azt mondták ki, hogy a személyzet kiválasztását a minőségi kritériumoknak megfelelően kell végrehajtani, és egy ö, publikus tendernek a végeredménye kell, hogy legyen. A szerződéseket ugyanígy nyílt pályázaton kell kiírni, ha csak az ellátandó feladatok természete nem mond ellent ennek. Ezeket az elveket azonban nem tartották be, amikor a közalapítvány igazgatóját közvetlenül nevezték ki, nevezetesen a granadíjai kikötő igazgató tanácsa nevezte ki. Ugyanakkor az egyik alapvető előírt korrekciós intézkedés, amelyet a bizottság írt elő, az, hogy egy homokzátonyt kell építeni a kikötőben, ezt nem hajtották végre még akkor sem, hogyha a területnek az a része, amely már hullámvédett, azt már megtendereztették. Ezen kívül a közalapítványjal kapcsolatban problémás az is, hogy a Kanári-szigeti kormány így több száz állatfajt védetlenül hagy, pedig ezek a védett állatok listáján szerepelnek ezek kapcsolatban egy nyílt meghallgatást kellett volna tartani, és az erre vonatkozó rendeletet a spanyol kormány alá is írta. Ezt azonban most felfüggesztette a kanári kormány legfelsőbb bírósága, hiszen ellentmond a nemzet és európai jogszabályoknak. Ugyanez a bíróság alkotmány ellenességi ügyet is elindított ezzel a projekttel kapcsolatban. Így aztán nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság tudatában legyen annak, hogy megkezdték a munkákat a granadiai kikötőben, és hogy a Kanári-szigetek legfelsőbb bíróságának döntése még mindig él, és a közmunkák minisztérium Spanyolországban nem hagyta jóvá ezeket a munkálatokat. a 38 cikke a 2003-as törvénynek, amely a környezetvédelmi struktúráját érinti a közszolgálati kikötőknek, ezt a pontot nem tartották be, így aztán egyértelmű, hogy a tenerifai Santa Cruzi kikötő igazgató tanácsa nem kompetens, ezügyben nem kezdhetik meg a granadiai kikötő munkálatait. Ugyanakkor mégis engedték a vállalkozásoknak, akik megnyerték a tendert, hogy elkezdjék a munkálatokat, pedig ezt a minisztérium nem hagyta jóvá. Ez egyértelművé teszi azt, hogy maga a kikötői közalapítvány nem független, és nem veti magát alá a Kanári-szigetek hatóságai döntéseinek. Figyelembe véve ezeket a jogsértéseket, amelyeket a Kanári szigetek kormánya és a Santa Cruzi kikötő igazgatósága öm, követett el. A főügyész elé került ez az ügy, mint környezetvédelmi bűntény, és lát láttuk, hogy nem, hogy kevesebb jogi probléma merült volna fel, hanem még súlyosbottak, mert Las Palmason az Avinagai kikötőben már van egy nagyon csúnya precedensünk. Nem lehet tagadni a granadiai és az ottani kikötők közötti párhuzamot. A széllökések lehetetlenné teszik a konténerhajók ki- és berakodását. Ezt döntötte a Kanári-szigeteki legfelsőbb bíróság. Egy másik hasonlóság, hogy a strukturális alapok elpocséklása és a környezetvédelmi negatív hatások ugyanígy jelentkeznek. Ugyanakkor 16 kérdést tettek föl a szenátusnak a tagállamok, figyelembe véve, hogy itt veszélyeztetett fajokról van szó, és engedélyek mellőzéséről. Erre a 16 kérdésre azonban nem adott választ a Kanári-szigetek. Így aztán a következőt szeretnénk kérni a Torszakbizottságtól. Először is kérjük, hagyják nyitva ezt a petíciót, amíg az, az ügyben a spanyol igazságügyminisztérium, igazságügybíróság nem hoz döntést, másodszorban állítsanak fel egy független vizsgáló testületet. Elnök. Ne haragudjanak, mondja az elnök. Kérem, hogy ne zavarják <laughs> a petíció felszólalót, mert túl hangosan beszélnek, ne haragudjanak. Már a végére értem, csak szerettem volna megismételni, hogy mindezeket figyelembe véve két dolgot szeretnénk kérni a szakbizottságtól. Az egyik az, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót addig, amíg a spanyol bíróság nem döntött az ezzel kapcsolatos ügyekről. A másik pedig az, hogy kérjük, hogy a kompenzációkat illetően a hatóságok tevékenységét illetően nézzenek utána az ügyek állásán. Köszönöm. Köszönöm. Hagy adja meg a szót a bizottságnak. Muchas gracias, señor presidente. En deferencia a la presencia de los... Köszönöm szépen, elnök úr szemben a panaszossal, én is magyarul fogok egyébként beszélni. Különböző elemek vannak ebben a petícióban, amik mindenképpen figyelemre méltóak, hogy önök is tudják, ez a granadiai kikötő építés már más petícióknak is tárgyát képezte, nagyjából hasonlóak voltak ehhez. Itt különböző aspektusok vannak itten az eljárások megfelelősége, illetve a nemzeti jog betartása, illetve a spanyol jog jogi kérdéseket vet fel. Arról is van szó, hogy hogyan működik az alapítvány. Ezek olyan kérdések, amelyeket a bizottság nemzeti jogba tartozó kérdéseknek tekint. Tehát a bizottság nem igazán tud ezzel kapcsolatban állást foglalni tehát a közösségi jog nem igazán érinti ezt. Ahogy önök is tudják, a közösségi jog szempontjából ez a granadiai kikötő egy külön engedélyezési eljárással került ellenőrzésre a az irányelvnek megfelelően, ami az természetes élőhelyekre vonatkozik. Ez egy rendkívül bonyolult eljárás. A spanyol királyságtól is kértünk be adatokat, és ezeket aztán a bizottság szolgálatai követték nyomon. De más szervek szolgálatok is, akik érintettek voltak, ebben részt vettek. És a bizottság 2006-ban adott egy véleményt, ez a vélemény ez nyilvánosságra került, és a döntések következésképpen a négyes bekezdésnek megfelelően összhangban voltak azzal a rendelkezéssel, ami a közösségi eh, jogszabályok értelmében életképes. Mi történt akkor, amikor megszületett ez a döntés? Két alapvető elem van. Az egyik, hogy olyan témáról van szó, ami mindig is nagyon élő volt. És volt egy másik kérdés, amit a, sem a bizottság, sem a bizottság nem hagyhat figyelemen kívül. Ez a legfelső, Kanári-szigetek legfelső bírósága felfüggesztette a projektet. Tehát itt egy olyan ügyről van szó, amelyik a Nemzeti Bíróság előtt van, méghozzá egészen magas szinten, miután a projekt felfüggesztésre került, nem igazán logikus, hogy a bizottság beavatkozzon azelőtt, hogy le nem zárul ez a ö, jogi eljárás. Ugyanakkor van még egy aspektus, szeretném elmondani, hogy mindaddig, amíg ez a felfüggesztés hatályban van, addig a munkálatok nem folytathatóak, mert nem szabad, hogy újabb ö, problémák legyenek a vélemény alkalmazásával kapcsolatban. Ami pedig a veszélyeztetett fajok listáját illeti, itt van egy probléma, valóban van Kanári-szigeteken egy jogszabály, amelyik nem egészen világos a mi véleményünk szerint, és amely szerint a bizottság most a spanyol hatóságokkal együtt vizsgálódik, hogy tisztázzon néhány dolgot, azokat a kérdéseket, amelyek homályosak a Kanári-szigeteki jogszabályjal kapcsolatban, illetve a védett fajok listájával. Itt még két dolgot szeretnék hozzátenni. Tehát, ami a veszélyeztetett fajok listáját illeti, egyelőre várjuk az információkat, továbbá a bizottság szeretne köszönetet mondani a bizottsági különböző szolgálatoknak, illetve köszönjük azt a látogatást, amit a petíciók beterjesztői tettek a regi és az envi főigazgatóságoknál. Ami a finanszírozási problémákat illeti, amelyek nem igazán kerültek áthatóan tanulmányozásra. Úgy gondolom, hogy a régió főigazgatósági kollégám tud talán többet mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Védobról látó asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Én hozzá szerettem volna fűzni azt, hogy a DJ régió részéről mi is a véleményünk a grenadiai kikötő hatalmas projektjével kapcsolatban. Szeretném egyébként megerősíteni Tomás úr által elmondottakat a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Most valóban nem folynak munkálatok, tehát félbeszakadtak a munkálatok, és az Európai Bizottság sem finanszírozza a projektet. 2009 márciusában a tagállami illetékes szerv egy javaslatot küldött el az Európai Bizottsághoz finanszírozási kérelemmel. 2009 áprilisában az Európai Bizottság ezt befogadhatónak ítélte. Az 1800 nem az 1083-as rendelet alapján, és aztán 2009 májusában a munkálatok félbeszakadtak, illetve maga az egész folyamat félbeszakadt a projekttel kapcsolatban. Azért, hogy a még nyitott nemzeti és regionális szinten bíróság előtti eljárásban szereplő helyzet megoldódjon. Úgyhogy most éppen ez a helyzet a Puerto de Granadilla projekt kapcsán. Mattó úr kapja meg a szót. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Körülbelül öt évvel ezelőtt a Kanári-szigetek elnöke ellátogatott ide ez ügyben, és Egyértelmű volt és egyhangú volt az állásfoglalás minden frakció részéről, hiszen itt két millió európai állampolgár sorsáról van szó, akik a Kanári-szigeteken laknak. Képviselőként természetesen több álláspontot is figyelembe veszek, és tiszteletben tartom ezeket. De úgy gondolom, hogy adjunk zöld utat ennek az infrastruktúrális projektnek, hiszen ez nagyon fontos a Kanári-szigetek számára és egész Európa számára. Tehát öt évvel ezelőtt, és azóta is azt látjuk, hogy a munkálatok nem haladnak, de nincs bizonyíték, jogi vagy tudományos bizonyíték arra, hogy miért nem. Itt jogi kérdésekről is szüks, ö, kér, szó van, és környezetvédelmi kérdésekről is nagyon sok minden kapcsolódik egymáshoz. Ha megnézik a petíciót és a bizottság helyzetét, Itt az infrastruktúrális kérdésekről is szó van, és a megfigyelő közalapítványról is, hiszen ezt a Kanári-szigeti kormány működteti. Nem egészen értem, hiszen szóltak arról, hogy a projekt hogyan folyhatna, hogy mi lesz az UAG, a megfigyelőnek a ö, sorsa. És a fő kérdés az, hogy a környezetvédelmi szervezetek képviselőit nem vonták be annak a csoportnak a munkájába, amely a granadiai munkálatok ellen lépett fel. Így aztán a közalapítványt nem lehet függetlennek nevezni. Ha felléptek volna, akkor most azt mondanák, hogy a közalapítvány független. Tehát nagyon-nagyon bonyolult a kérdés, nagyon sok minden összekapcsolódik. A közalapítvány igazgatóját közvetlenül jelölték ki, nem volt demokratikus a megválasztása. Persze, az igazgató tanács nevezte ki, azt mondják, hogy emiatt nem demokratikus. Hát ez nem így van, mert azért történt így, mert Las Palmas, Granada és a Tengerbiológiai Intézet vezetője együtt jelölték ki ezt az egyént. Ez részben igaz, mert két egyetem jelölte őt, a Kanári-szigeteki tengerészeti ügynökség, gel karöltve. Ezen kívül, ha megnézik a közalapítványt, akkor azt is láthatják, hogy ez nagyon elhíresült már a tevékenysége, tehát megint csak nagyon sok mindenről van itt szó, de ezek a vádak, mi szerint a közalapítvány ne lenne független, ez nem változott. 2009. március 21-én a bizottság egyértelműen úgy határozott, hogy a közalapítvány független testület. Objektív okoknál fog, objektív okok nem léteznek arra, hogy a jelölés demokratikusságát vagy a közalapítvány függetlenségét kétségbe vonják. Most arról beszélnek, hogy felfüggesszék a projektet, e valami bírósági vagy Nem tudom, hogy tudják-e, hogy három hónappal ezelőtt a Kanári-szigetek kormánya megváltoztatta a törvényt. És úgy döntöttek, hogy folytathatják a munkálatokat. Én hallottam, hogy megkezdték a munkálatokat, csak hogy ezt az ügyet nem lehet a végletekig nyitva hagyni. Nincs olyan érv, amely azt mondaná, hogy a megfigyelő az OAG ne lenne független vagy demokratikus. Tehát mire van szükség? A bizottságnak egyértelműen ki kell mondani, hogy mit tegyünk, hiszen ez alapvető fontosság a számunkra. Just briefly. Csak nagyon röviden úgy gondolom, hogy nem helyes azt mondani, hogy nincsenek problémák mindaddig, amíg a ö, ö, bíróság nem dönt. Vannak problémák, tehát én úgy gondolom, hogy ezt az ügyet nyitva kell tartani, és oda kell figyelnünk, hogy ha a projekt folytatódik, legalább a feltételek, amelyeket a ö, ö, környezetvédelmi előírások elérnek, legalább azok legyenek betartva. Én úgy gondolom, hogy igenis vannak itten problémák, a legfelsőbb bíróság, Kanári-szigetek legfelsőbb bírósága ezt elmondta, a bizottság is elmondta, hogy az irányelv alapján is vannak problémák, és természetesen ezt a petíciót nyitva kell tartanunk. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Auken. El eh, señor Iturgaiz. Köszönöm szépen, Iturgaiz asszony következik. Que no nos tinte la señora Auken, que no nos tinte. Nos, Hauken asszony, ne tegye próbára a türelmemet. Ez már a harmadik olyan alkalom, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést, és amikor a Kanári-szigetek kormány ellátogatott ide, és képviselte a Kanári-szigetek hatóságait, akkor támogattuk. A spanyol nemzeti kormány is támogatta ezt a projektet. Ez egyik azoknak a furcsa petícióknak, meg kell mondjam, elnök úr, hiszen ön már nagyon régen itt van ebben a szakbizottságban, Ajala asszony is. Ő is ismeri ezt az ügyet, de egyértelműen emlékszem rá, hogy egyszer már lezártuk ezt a petíciót, aztán mégiscsak az asztalunkra került, mert Hammerstein asszony a zöldek részéről, és Ajala asszony azt mondták, hogy új információkkal tudnak szolgálni. Így aztán úgy döntöttünk, hogy újra elénk kerül ez a petíció. Ezért vannak itt jelen ma a kérelmezők, de tény nem merült fel semmi új. Itt nincsenek új elemek. És én úgy gondolom, hogy most már harmadjára hallgatjuk meg a kérelmezőket itt ebben a szakbizottságban, és most aztán tényleg szavazhatnánk, hiszen egyszer már lezártuk, kinyitottuk, tehát valahogy már döntést kellene hoznunk. Úgy vélem, hogy figyelembe kellene vennünk a bizottság véleményét. Zárjuk le ezt az ügyet, köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha senki más nem kíván hozzászólni, akkor Gruni asszonynak adom meg a szót. Én csak megerősíteném kollégámnak, Kárla Szitorgainak a véleményét, hogy zárjuk le ezt a petíciót, miután nincsen más információnk, tehát nincs mire várni. Amennyiben nincs további hozzászóló, akkor Mátó urat és a többi kollégámat kérdezném, akik kérték a lezárását a petíciónak, és jó lenne, hogyha az együttműködés szelleme ismét megjelenne, hogyha ez lehetséges. Én nagyon odafigyeltem a bizottság képviselőjére, és Matúrnak is igaza van. Van egy pont, ahol a bizottság nagyon egyértelműen elmondta, hogy sem, nem érintett a bizottság ebben az ügyben, és az alapítványal kapcsolatban se. Ugyanakkor további információt kért a bizottság is a a spanyol kormánytól a veszélyeztetett fajokkal kapcsolatban. És a bizottság azt is elmondta, hogy a támogatásokat illetően egyelőre minden beblokkoltak, mert hogy jogi eljárás van folyamatban. Tehát őszintén szólva ez a két elem szerintem inkább arra kellene, hogy ösztönöző önöket, hogy ne zárják le ezt a petíciót, és a bizottság működési szellemében, ami a román szavazás előtt volt. Tehát az, hogy további információkat kérnek, akkor mégiscsak ez. Ha önök mégis szavazni akarnak, nem okoz gondot, de itt azért még lehet ö, ö, valamilyen változás, történhetnek dolgok. Három ö, frakció nem vett részt az előbbi szavazásba. Tehát, hogyha most szavazunk, az nem jelenti azt, hogy más frakciók nem fogják újra megnyitni ezt a petíciót. Tehát itt egy nagyon veszélyes dinamika irányába ha, ö, mozdulunk el, úgyhogy a józan észre appellálok és a jó szándékukat, hogyha figyelembe lehetne venni, amit a bizottság mondott, illetve a végrehajtó bizottság azt mondta, hogy további információkat kértek a jogszabályokra, a védett fajokra vonatkozóan, és még van egy bírósági ügy is, ami folyamatban van. Tehát szerintem bölcsebb lenne, hogyha nem zárnánk le a petíciót. Az önök felelősségére bízom, hogyha néppárt mégis szavazni akart, akkor azt mondom, hogy a petíció begyújtói nyújtsanak be egy másik petíciót, és eh, hivatkozzanak csak arra, amit a bizottság mondott. Eh, hát rendben, de itt akkor ebben az esetben egy új petícióról beszélünk. A petíciók beterjesztői, vagy akár mások is egy új petíciót terjesztenének be. Ez egy más petíció lenne, amely szintén utalna azokra az eseményekre, amelyekre a bizottság is utalt. De nem hiszem, hogy a szocialistáknak is el kellene döntenie, ugye, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban, és hát, hogy a négy frakció ebben a megegyezésre jut bizonyos vagyok bennem, hogy Mátó úr, Grüni asszony és Ines Ayala beszélt. Nos, hát itt két témáról van szó, amely más lapra tartozik, mint ami a petícióban szerepel. Úgyhogy mindenképpen le kell zárni ezt a mostani petíciót, hiszen ez ránk már nem vonatkozik. A szubvenciók az egy másik kérdéskör, a bizottság valahogy meg kell oldja ezt a kérdést, de ugyanakkor a mi szakbizottságunknak már nem kellene többé ezzel a petícióval ö, foglalkoznia. Nos, ami a védett állatfajokat illeti. Nos, hát ö, itt ugye elmondtuk már, hogy már legalább 5 éve várunk, de miután a projekt valamilyen oknál fogva nem halad előre, hát nem a Kanári-szigetek parlamenti képviselői ülnek itt ezekben a sarokban, sorokban. Tehát euh, itt fontos lenne az, hogy egy legitim megoldás szülessen, és a régióban lévő veszélyeztetett állatfajokat a Kanári-szigetek parlamentjének kell védenie. Itt egy másik döntésről volt tehát szó, amelyet a Kanári-szigetek parlamentje alkotott meg. És azért vannak ott a jogalkotási szervek, hogy az ilyen típusú problémákat megoldják. Azt hiszem, hogy a petíciós szakbizottságnak a józanész érveire hallgatva le kellene zárni ezt a petíciót, és Természetesen aztán bármelyik frakció megpróbálhatja újra megnyitni ezt a petíciót egy másik téma alatt. De miután itt most más ügyről van szó, és hogyha világos, hogy a felügyelet független, akkor ezen az alapon esetleg egy új petíciót lehetne majd nyitni. De ez attól független, hogy ezt most zárjuk le. Elnök. Köszönöm. Ajala asszony. Gruni. Da, vamos. Problema. Sí, sí, yo quería, yo quería... Igen. Nos, ami az én frakciómat illeti, szeretném, hogyha lezárnánk ezt a petíciót. Azért, mert így marad átlátható az ügy. Elnök, Auken asszony. Auken asszony beszélhet az országáról, amikor az ön országáról van majd szó. Azt hiszem, hogy ez most nagyon udvariatlan volt az ön részéről. Minden országot föl lehet sorakoztatni, de ne támadja az én országomat. Nem először vitázunk erről, de jó, elfogadom a bocsánatkérését. Nyilván az én frakcióm azt szeretné, hogy lezárjuk ezt a petíciót, ahogy ezt az elnök úr is mondta. Nyilván ennek a petíciónak itt már semmi helye. Egy másik petíció, másik tartalommal erre van szükség. Nincs értelme annak, hogy továbbra is nyitva tartsuk ezt a kérvényt. Vannak olyan petíciók, amelyek ügyében mindenki együtt dolgozik, és együtt dönt. De itt én személy szerint azt gondolom, hogy most szavaznunk kellene. És nekünk kell döntenünk. Támogatnunk kell a politikai manőverezést. De azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy ezt megtetjük. Elnök. Tessék. Donc moi aussi, je, je confirme. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szerintem is le kell zárni ezt a petíciót, mert a választ meg, meg, megkaptuk a környezetvédelmi kérdéseken túl. Olyan, ezt nyomon tudjuk követni, de a mi petíción keretében szerintem nincs további lehetőség. Tehát hát egy informális szavazást lehet csinálni, de utána az elnök úgy is látja, hogy mit szeretnénk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy látom, hogy itt eh, történt utalás az előző szavazásra, két dolgot szeretnék elmondani az előző szavazással kapcsolatban. Szerintem az önök javaslata az az, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Utána, hogyha vannak további petíciók, hát akkor azokat elemezzük és vigyük tovább a többi petciók ügyét. Egy dolgot azonban nem értek. Miért nem alkalmaztuk a, ugyanezt az eljárást az előző javaslatnál, amikor Iturgáis úr ugyanilyen javaslatot tett azért, hogy elkerüljük a szavazást, ami több kollégánknak nagyon fájt? Akkor most a panaszosoknak adom petíciót, benyújtóké a szó. Nagyon sajnálatos az, hogy mindenki mintha megtanulta volna szó szerint a szövegét, és ugyanazt mondogatná, és meg se hallgatná a petíció beterjesztőit. Úgyhogy még egyszer elmondom, hogy mire is gondoltam, mert mintha nem értették volna a mondani valómat. Nagyon fontos az, hogy a kompenzációs, illetve korrekciós intézkedések megtörténjenek. Ugye egy elkerülés, ezzel kapcs- elkerülő útvonal, ezzel kapcsolatban nincsenek meg a projektek, és ráadásul a jelenlegi közbeszerzési eljárás alapján nem lehet ezt megvalósítani. Éppen ezért soha sem hangzott el az, hogy ezek a korrekciós eljárások nem kerülnek megvalósításra. De minthogyha elfelejtették volna azt elmondani, hogy az alapítvány a Kanári-szigeteki kormányt támogatja. És Mátó úr azt mondja, hogy itt mi függetlenségi aggájainkat fogalmaztuk meg, pedig mi az átláthatósággal kapcsolatban fogalmaztunk meg aggályokat. Csak egyszerűen ennyiről van szó. Ez már pedig a védett fajokról szóló új listáról szól. De vannak más problematikus elemek is. Más politikusok és a munkáért felelős személyek is ellátogattak a helyszínre, és őket most korrupcióval is vádolják egyeseket, vagy a kikötő igazgatóságáról is beszélhetünk, és még más felsővezetők is hírbe keveredtek. Sajnos a grádiai kikötő körül túl sok a szóbeszéd. Viszont én azt szerettem volna ismertetni, hogy pontosan mi is történik a közalapítvány körül. Nem mondom, hogy itt közvetlenül korrupcióról van szó, de az biztos, hogy a kormány és a hatóságok valamiféle közvetlen nyomást próbálnak gyakorolni és ez nincsen összhangban azzal a követelményen, hogy egy független szervezet felügyelje a granadiai kikötő munkálatait. Elnök. Kérem, nyugalmat a teremben, nyugalmat. Mátó úr. Köszönöm szépen. A lehető legnyugalmasabban, de világosan vissza kell utasítanom ezeket a vádakat nem fogok semmiféle szemét most védeni, a Santa Cruz-i polgármester se, se, se senki mást, ugyanis elfogadhatatlanak tartom az ilyen jellegű vádaskodásokat. De nem tudom, hogy pontosan milyen szervezeteknek is van közelhez az egész ügyhöz, és nem is érdekel ez a téma. De az biztos, hogy majd az illetékes hatóságok döntenek, de egyelőre úgy tűnik, hogy a bírósági határozatokat semmibe veszik. Nem arról van szó, hogy mi betanultunk volna egy szöveget, és ugyanazt mondogatnánk. Nem, ők azok, a másik fél az, aki ezt teszi. Most az, hogy demokratikusan vagy függetlenül működik-e a, az alap, vagy sem, hát ez a bíróságok dolga, hogy ezt eldöntse. És ez azt is jelenti, hogy ez a szervezet kevésbé lenne független? Nem, nem erről van szó. hogy most tetszik a petíció beterjesztőinek, vagy sem, az, hogy mit mondanak a környezetvédők az alapon belül, vagy az alapítványon belül, az már megint egy másik kérdés. Lehet, hogy voltak a kijelöléssel kapcsolatban problémák, de minden esetre e korrekt volt az eljárás. de szerintem itt most le is zárhatjuk ezt a vitát. Elnök, köszönöm. Igen, én is azt hiszem, hogy éppen eleget vitáztunk már erről. Valaki kérje, hogy szavazásra bocsátjuk. Amennyiben egyetértünk abban, hogy le kellene zárni ezt a petíciót a közalapítványjal kapcsolatban, akkor kérem a petíció beterjesztőit, hogy majd egy új petíciót terjesztenek be sokkal korrektebb lenne szerintem, és azzal el tudnánk kerülni a szavazás lehetőségét is. Mátó úr. Bizottsági elnökként, vagy a saját nevében mondja ezeket a javaslatokat? Elnök, Mátó úr, ahogyan ön is jól tudja, amennyiben valaki éppen elnököl, mindent az elnökség nevében mond. Ezért sem volt egészen világos számomra az, amit az előbb mondott ön, hogy most én tagja vagyok, vagy sem az elnökségnek. Hogy köszönöm szépen a petíció beterjesztőnéinek, és arra kérem őket, hogy a javaslatot ö, tartsák be, szerint egy új petícióval élnek, úgy, ahogy azt az Európai Bizottság is javasol. Mátó úrnak is megadom majd a szót de elnökként szeretném lezárni ezt uh, a vitát, ezt a petíciót, és arra kérjük a petíció beterjesztőit, hogy új petíciót fogalmazzanak meg úgy, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta.